meeting, and uh, let's start as soon as... Szeretném megkezdeni az ülést, minél hamarabb, remélem, hogy mindenki megtalálja a helyét, mindenkit köszöntök a hosszú nyári szünet után, a titkárság uh, munkatársait is, és mindenkit szeretnék köszönteni. Reméljük, hogy uh, nagyon kedves, baráti lesz a hangulat, és reméljük, hogy ezen keresztül a lehető legjobban tudjuk majd uh, az állampolgárok érdekeit védeni. Amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor most elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet. Úgy látom, hogy ezzel mindenki együtt, egyetért. A júniusi jegyzőkönyvet, hogyha nincsenek ellenvetések, akkor szintén elfogadottnak tekinthetjük. Lenne néhány megjegyzésem, bejelenteni valóim. Először is arról szeretnék tájékoztatni, hogy szeptember 27-én a következő ülésünkön fél órával korábban kezdünk, tehát 14.30-kor. És aztán az AFKO-val az ombudsman különjelentéséről, az átláthatóság témájában szeretnénk eszmét cserélni, ez 45 perc lesz, és aztán folytatódik majd a rendes munka. Most pedig nézzük a következő részt. Bizony, vannak itt változások a nyár folyamán a titkárságon belül. Először is Szilvi Renár aki korábban 13 éven át asszisztens volt a PETI szakbizottságnál, augusztus végén nyugdíjba ment. Szilvi kapcsolatot tartott a petíciók beterjesztőivel, levelezett velük, és hát nagyon sok minden mást is elvégzett itt a titkárságon belül. Szeretném most megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a munkáját, a kedvességét és a profi hozzáállását. Sajnos nincs itt, de talán az interneten követ bennünket. És ezen kívül pedig arról is tájékoztatnék mindenkit, hogy az egyik adminisztrátorunk a Libéhez átigazolt. Neki is a lehető legjobbakat kívánom, ő a Fanny Fonten, és hát sajnos úgy tűnik, hogy nem csak rossz dolgok vannak, mert Patricia van der Per, aki igen sok tapasztalattal rendelkezik, és jogász, és a Libében dolgozott nagyon sokáig, és most nem olyan régen egyébként a máltai menekültügyi hivatalban dolgozott. Mától kezdve nálunk dolgozik, úgyhogy mutatkozz be, Patricia. Júliusban egy spanyol kolléga is csatlakozott, José Ramos García személyében, aki nemzeti szakértőként dolgozott a PETI titkárságán. Egyébként hosszú karrier van mögötte a spanyol közigazgatásban. Kérem, te is mutatkozz be. Szervusz! És végül, de nem utolsó sorban van egy új asszisztensünk is, Kovács Krisztina, magyar, aki különböző mm, funkciókat töltött be az Európai Bizottságban is, és most már nem olyan régóta a parlamentben dolgozik. Úgyhogy mindenkit köszöntök, és várom az együttműködést. Nincsenek egyéb kérdések, illetve azért mégiscsak van egy. Erről szeretnék most mondani néhány gondolatot. Az ICR rendeletről van szó, amelyet a jelentéstevőnk Valensa úr lemondott a jelentéstevőségéről, és hát a jövő héten már Strasbourgban megkezdődnek a tárgyalások, úgyhogy a néppártnak gyorsan egy pót személyt kellett kijelölnie, és Préda úr személyében találták meg az új jelentéstevő. Tehát ő már a következő héten elkezdi a munkát. A koordinátorok ülésének kérdésében, hát először is nézzük meg ugye az októberi napirendet elfogadtuk, itt a 0885 és a 0990 vagy 89-es és a 25 0328-as szintén a napirenden fognak szerepelni, ez pedig majd szerepel a bundesztági témával együtt. Nos, nézzük most az én kompromisszumaimat, amelyeket nagyon sok esetben elfogadtak, csak a 03 13-as esetében nem, úgyhogy ezt nyitva tartjuk, és a spanyol hatóságoknak egy levelet fogunk címezni. A 0317-est viszont le fogjuk zárni. A 0318 as befogadható, és ezt le is zártuk. Ezen kívül pedig elfogadták az én ajánlásaimat. Elfogadtuk a B napirendi tervek, napirendi pontokkal kapcsolatban pedig majd egy írásos tájékoztatót fogunk küldeni. A tényfeltáró misszió Spanyolországban járt, és a koordinátorok el is fogadták a résztvevők listáját, illetve a programot is. Van még négy ex officio tag is. Aztán októberben majd Olaszországba fogunk látogatni, hogy nagyon hosszan eszmét cseréltünk ebben a témában, és úgy döntöttünk, hogy majd még megtalálunk egy jó dátumot erre, és majd a kollégáknak kiküldi a titkárság az időpontokat. A meghallgatás a fogyatékkal élők kérdésében október 9-én lesz, és a nemzeti parlamentekkel való együttműködés november 27-én kerül napirendre. A koordinátorok mindenről tudomást szereztek, és ezen kívül nincsen más egyéb pontunk. Tehát ennyit szerettem volna elmondani a koordinátorok döntéseiről, és aztán pedig következhet, pedig Káprasz úr, köszönöm szépen, ön azt mondta, hogy Valensza úrat le kellett váltani jelentéstevőként, vagy hát valaki mást kellett helyette választani. Gondolom, hogy ez a koordinátorok ülésének jegyzőkönyvében szerepel majd, mert én úgy tudom, hogy ez a hivatalos út, és ez egy nagyon nehéz döntés volt a koordinátorok ülésén. Nagyon nehezen jelöltük őt ki egyébként koordinátornak. Természetesen, de ebben az esetben ez nem merült fel, mert a néppárté ez a hely, és nekik kellett a pontjaik alapján egy új szemét ki ö, jelölni, ők szabadon választhatnak bárkit, valenza úr helyett. Itt nem arról van szó, hogy más jelentéstevőt kell kineveznünk, mert ez nem egy új jelentés, tehát itt nem a dehont rendszer alapján járunk el. Itt csak arról van szó, hogy valenza úr Gdansk polgármesteri székéért szállt harcba, és ezért egy gyors döntésre volt szükség, és miután egy néppárti helyről van szó, ezért a néppárt kellett valakit kijelöljön az ő helyére. Így néz ki a helyzet. Úgyhogy elnézést, ez így van. Akkor tovább léphetünk? Következhet a 84-es téma Valencia városának légszennyezőse, nincs itt a petíció beterjesztője, viszont azt hiszem, hogy 800-an írták alá, nagyon sokan tehát. A bizottság képviseletében itt van a kolléga, és kérem, hogy ismertesse ezt a petíciót. Muchas gracias, señor presidenta. Köszönöm szépen. Ez a petíció arról szól, hogy a helyi önkormányzat Valencia városában megváltoztatta a közlekedési rendet, gyakorlatilag az egyik fő útvonal két egy, tehát egy irányú volt, és most két irányú lett. Na most emiatt a petíció beterjesztői azt állapították meg, hogy nagyon nagy mértékben növekedett a közlekedés, tehát a dugó, és a légszennyezés, a különböző hangszennyezésről nem is beszélve, és hát emiatt aztán az ottani lakosok életminősége nagymértékben csökkent. Ezért aztán azt kérik ezek a petíció beterjesztői, hogy a spanyol hatóságoktól kérjük azt, hogy ezt a nyugati főútvonalat Valenciában újra egyirányosítsák. Ezért az Európai Bizottság, mint ahogy mindig is megteszi, ezzel kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy csak olyan témákban tudunk bármit tenni, amelyek az uniós jog alá esnek. Ebben az esetben a városi közlekedés helyi szinten nem EU-s hatáskörbe tartozik, ez a kompetencia kizárólagosan tagállami hatáskörben van, és azon belül különböző hatalmi szinteken. Ettől függetlenül azért az Európai Bizottság ellenőrizheti a környezetvédelmi hatásokat a levegő minőségével kapcsolatban és a hangszennyezéssel kapcsolatban. Ami a levegőszennyezést illeti, az Európai Bizottság szisztematikusan ellenőrzi azt, hogy az összes tagállam megfelel-e bizonyos szennyezőanyagok tekintetében a határértékeknek, és az Európai Bizottság itt konkrétan azt találta, hogy ezen szennyező anyagok nem haladják meg az engedélyezett szinten, szintet, ami pedig a városi forgalmat illeti, itt ugye a legnehez, vagy legrosszabb a nitrogéndioxid és a más ilyen részecskék, por mm, jellegű szennyezések. Ezért az Európai Bizottság megvizsgálta azt, hogy a spanyol hatóságok az elmúlt években milyen levegőminőségi dokumentumokat rajt, terjesztettek be, és gyakorlatilag Valencia területén a levegő minőség irányelvel ben meghatározottakon nem, tehát nem haladta meg a valenciai eset. Ami pedig a hangszennyezést illeti, itt pedig a tagállamoknak az irányelv alapján az összes városi területre különböző cselekvési terveket kell kidolgozniuk annak érdekében, hogy a környezetvédelmi és más egészségvédelemi szempontból fontos kérdéseket figyelembe tudják venni. És ebben az esetben a tagállamokkal szemben szabálysértési eljárásokat indítunk be, amennyiben nem valósítják meg ezeket a cselekvési terveket. Spanyolország esetében egyébként ez meg is történt, tehát itt volt egy szabálysértés, amit állandóan nyomon követünk, és követeljük Spanyolországtól, hogy oldja meg ezt a helyzetet. Nagyon szépen köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót a kollégáknak. Rosszat tessék. Sí. Bueno, en primer... Nos, hát először is, ugye volt itt egy másik petíciós ügy is, a madridi eset, szintén legvegőszennyezés témájában, ezt a kettőt össze kellett volna kötni, de itt nincsenek itt most a petíció beterjesztői. A jövő héten mi egy tanulmányjal megbíztunk egy külső céget, hogy ellenőrizzék a levegő állapotát Madridban. Ami a valenciai ügyet illeti, elolvastam a petíciók beterjesztését, és gyakorlatilag ők arra panaszkodnak, hogy levegőszennyezés, illetve a dokumentumokban szerepel a hangszennyezés is, de gyakorlatilag ezt nem lehet helyi szinten mérni, mert a mérő állomások nem ezen a helyszínen, tehát nem konkrétan ezen a főúton találhatók, tehát gyakorlatilag így nem lehet mérni az ottani légszennyezési, illetve hangszennyezési adatokat, vagy zajszennyezési adatokat. Olyan helyszíneken vannak egyébként ezek a mérőállomások, amelyek nincsen túl nagy forgalom, és ezért aztán nem megfelelő adatokat nyújtanak a valenciai tényleges helyzetet illetően. A petíció beterjesztője azt mondja, hogy itt a probléma tehát ebben ragadható meg, hogy a mérőállomások nem ott vannak, ahol az igazi lég, illetve zajszennyezés megvalósul. Éppen ezért jó lenne nyitva hagyni ezt a petíciót, küldjünk egy levelet a valenciai önkormányzatnak, hogy egy kicsit magyarázza kell a helyzetet ebben a témában, és aztán az ENVI szakbizottságnak is írhatnánk egy levelet, mert talán ők is foglalkozhatnának a levegőszennyezés kérdésével, és a bizottsággal is fenntartjuk a kapcsolatot, hogy a szabálysértési eljárásról tájékoztasson bennünket. Szeretnénk tehát olyan információkat kapni, amelyek révén el tudjuk majd dönteni, hogy kinek van igaza. Köszönöm, Márcelézi úr. Köszönöm szépen. Én is elolvastam nagyon figyelmesen ezt a petíciót, és meghallgattam azt is, amit az Európai Bizottság elmondott, egyébként sok mindennel egyetértek az elhangzottak közül. Valóban emlékeznünk kell arra, hogy a korábbi kormány elfogadott egy fenntartható városi fejlődési tervet Valenciában, ez 2003-ban valósult meg, de 2015-ig nem történt semmi, ugye itt a fenntarthatóság tervénben szerepeltek azok az intézkedések is, amelyek pont a forgalom csillapítását idézték volna elő. Ez nagyon fontos mind az egészségvédelem, mind a környezetvédelem szempontjából. Ugye, hogyha az úgynevezett nyugati sugárút egyirányú sugárútból kétirányúsítva lett, azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel kapcsolatban 2015 és 2017 között nagyon pozitív hatások mutatkoznak, mert ezen keresztül csökkent kb. 12 ezer autóval az ottani forgalom, és ezen keresztül a forgalom intenzitását 23%-kal csökkenteni lehetett gyakorlatilag világosan kiderül az, hogy itt inkább pozitív a hatás, ezt az Európai Bizottság is elismerte, és a zajszennyezés területén is pozitívak a hatások, és még ezen keresztül egy jegyzőkönyvet is elfogadtak a levegőminőségre vonatkozólag, amelyben még az iskolákban, különböző szintű iskolákban is megjelenik a levegő minőségének mérése, úgyhogy azért ez mégiscsak radikális változás az elmúlt évekhez képest. Most tényleg korrekt méréseket, mérésekkel rendelkezünk, és van egy tervünk is, amely alapján kimondhatjuk azt, hogy most már nincsenek problémák, tehát én azt gondolom, hogy le kellene zárni ezt a petíciót. Világosan láthattuk azt, hogy nagy mértékben javult a helyzet, és az ilyen fajta petíciók esetében egy nagyon tipikusan helyi problémáról van szó, úgyhogy konkrétan itt Valenciában kell valamit tenni a probléma megoldása érdekében. Köszönöm, Teri Kábrász úr. Köszönöm szépen. Los datos referentes a esto los az adatok alapján Márcelézi úr és a bizottság már ismertették, hogy hogyan néz ki a helyzet. Tehát nincsen levegőszennyezés. az ajszennyezés esetében mi történik? Ugye a petíció beterjesztői mind ugyanabban az utcában laknak, és ők azt mondják, hogy konkrétan növekedett az zajszennyezés. Most az, ami engem azért kicsit úgy mondjuk aggaszt, az az, hogy az Európai Parlament, és konkrétan ez a szakbizottság miért egy, vá- egy város konkrét egy utcájának forgalmával kell, hogy for- foglalkozzon. Akkor most innentől kezdve majd az útburkolatokkal kell foglalkoznunk, vagy azzal, hogy a gyerekek hol labdáznak az utcákon. Most ezen keresztül gyakorlatilag lealacsonyítjuk a mi szakbizottságunk munkáját. Úgyhogy én nagyon félek attól, hogy nevetségessé válik ez a szakbizottság, és irrelevánsá válik a munkánk, ami pedig borzasztó lenne. Gyakorlatilag fontos szerepünk van, és nem hiszem, hogy egy ilyen utcai rendőrként kellene fellépnünk Európa minden egyes utcájában. Nem mi fogjuk megoldani ezeket a problémákat, az Európai Parlament nem foglalkozhat ilyen témákkal. Szerintem ez elképesztő, hogy ilyen kérdésekkel egyáltalán foglalkoznunk kell, és még ráadásul szavaznunk is kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nagyon gyorsan le kellene zárni. Nagyon köszönöm. Can I just ask the policy advisors? Hadd kérjem meg a politikai tanácsadókat, hogy ne nevessenek hangosan, míg hozzászólnak a kollégák. Kér valaki a szót? Róza, tessék. Sí, a ver, a mi... Jó, hát nem kellene átpolitizálni ennek a szakbizottságnak a munkáját. Én azt gondolom, hogy ugye itt a baloldali önkormányzat munkájáról van szó, lehet, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, de itt a baloldal és a jobb oldal ütközik egymással. Számomra elképesztő az, hogy egy petíció beterjesztője, aki megérdemli azt, hogy odafigyeljünk rá, és azt mondja, hogy hivatkozik egy bizonyos irányelvre, amely az európai levegő minőségére vonatkozik, és azt mondjuk neki, hogy ide se jöjjön, hát azért ez mégiscsak túlzás. Ők azt mondják, hogy a petíció beterjesztői, akik mindig is a mi munkánk középpontjába kellene álljanak, ő azt mondják, hogy nem jó helyen vannak a mérőállomások. Ők azt mondják, hogy ezek a mérőállomások olyan helyszíneken vannak, ahol nem lehet világosan mérni azt, hogy milyen a városi forgalom, és a levegőszennyezés, illetve a zajszennyezési szintek. Én azt gondolom, hogy komolyan kell mindezt venni, a valenciai önkormányzat és a bizottság derítsék ki, hogy a mérőállomások hol vannak, és hogyha nem jó helyen vannak, akkor változtassák meg őket, mert azt mondják, hogy van mérőállomás például a Műszaki Egyetemhez közel, és máshol pedig ilyen zártabb területeken, és hát így valóban nem lehet mérni a levegőszennyezést, ezt mondják gyakorlatilag a petíció beterjesztői. Én azt hiszem, hogy a petíció beterjesztői megérdemlik a mi figyelmünket és a tiszteletünket, úgyhogy hagyjuk csak nyitva ezt a petíciót, írjunk egy levelet az Európai Bizottságnak, és próbálják meg kideríteni azt az önkormányzattal közösen, hogy hol vannak ezek a mérőállomások, megfelelő helyen találhatók-e vagy sem. De nem lehet azt mondani, hogy nincs igaza ezeknek a petíció beterjesztőinek. Okay, fine. So you want... Nos, nyitva akarjuk tartani ezt az ügyet, Beatrice, tessék. Yo no iba a intervenir por... Én nem szeretnék most hozzászólni, mert azt hiszem, hogy ez egy olyan eset, amely nagyon különleges helyzetet fest le. A helyzet egyébként egyáltalán nem világos. Minden esetre ebben a kontextusban azt szeretném elmondani, hogy nem tetszik az, hogy ennyire nem világos a helyzet, maradjon nyitva ez a petíció, az a legjobb, mert jobb lenne, hogyha a dolgokat pontosabban látnánk, és mindent meg tudnánk tenni, ami a hatáskörünkben áll a probléma megoldása érdekében. Tehát maradjon nyitva ez a petíció. Mr. Marcellesi. Marcellesi úr. Solo decir que estoy de acuerdo con... Jó, egyetértek ezt Eszterász asszonyal, valóban nem kell itt politizálni a helyzetektől. Én egyébként pont adatokat sorakoztattam fel, és nem is kell kihasználni ezt a helyzetet. Nem szabad, hogy a petíciós szakbizottság ilyen pártpolitikai csatározások helyszínévé váljon. Úgyhogy szerintem pont az ellenkezője valósult meg, mint amit a hölgy mondott, inkább le kellene zárni ezt a petíciót, mert ez egy referenciaértékű munka, és szerintem nyugodtan megtehetjük. Most már lezárhatjuk ezt a petíciót, mert úgy gondoljuk, hogy az önkormányzat jól végzi a munkáját. El kell ismerni, hogyha valaki jól végzi a munkáját, és hogyha Spanyolországban nincsen levegő szennyezési probléma, az pont azért van, mert Madrid, Barcelona és Valencia és más nagyvárosok olyan terveket valósítanak meg, amelyek révén javul a levegő minősége. Úgyhogy zárjuk le a, jelenté- a petíciót. Fine. Rendben. Kérdezem a bizottságot, hogy szeretne valamit hozzátenni, esetleg pontosítani, miután meghallgatta a kollégákat. Nem? Nos. most számolok éppen, nem vagyunk elegen, hiszen nincs, nincs meg a 12 minimális jelenlévő, tehát ezt a következő ülésre kell hagynunk. Megtehetjük ezt? Megtegyük? Nos, hogyha tényleg szeretnénk egy petícióval kapcsolatban valahogy eljárni, vagy egy, egy eredményt látni, akkor jelen kell lenni, különben ö, nem tudunk szavazni. Róza, szeretném mondani valamit? Nem, egyetértek a az elnökasszonynal. Egy kicsit legyünk alázatosabbak, azért itt mégiscsak egy olyan szakbizottságban dolgozunk, ahol a petíciók beterjesztőint kell védenünk, ez kellene legyen a mi fő feladatunk. It's a, uh, to put it mildly. Hát, hogy finoman fogalmazzak, ahogy Róza is tette, és egy kicsit komolyabban véve a dolgot, azt gondolom, hogy itt mindenki idejét vesztegetjük és nem jó a többi beti- petíció beterjesztőjének, aki szerette volna a mai napirenden látni az ügyét. Tehát tényleg, akkor ezt utaljuk a következő koordinátori ülésre, és sajnálatos, hogy ezt, ezt kell tennünk. A nyolcas napirendi pontot elhalasztottuk, és így ezzel rátérünk a kilencedik napirendi pontra, ami pedig három petíció, a 425-ös, illetve illetve a 1322-es és a 616-os a Venezuelával kapcsolatos petíciókról van itt szó. Itt vannak a beterjesztők, akiket ezennel üdvözlöm, Hernández urat, Patricia Carolra Arehát, és megadom a szót önöknek 5 percre, mindegyiküknek 5 percet tudok adni, és akkor kezdjük a hölgyel, tessék parancsolni. Minutes each, or five minutes? Fejenként 5 perc, vagy összesen 5 perc? fejenként nagyszerű. Először is a magam részéről szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, és leírtam spanyolul a, a petíciómat. desde el... Európa és Venezuela kapcsolata mindig is szoros volt a 20. század eleje óta és más országokhoz hasonlóan Latin Amerikában nagyon sok bevándorlót fogadott Spanyolországból, Görögországból, Portugáliából, Németországból, Horvátországból és más országokból. A dokumentum szerint a Venezuela 2007-2013 között bebizonyított az Európai Unió, hogy elkötelezett amellett, hogy meg kisegítse a venezuelai társadalmat és gazdaságot. Nagyon sok lépést tettek, de a célokat nem érték el, sőt, gazdasági válsággal küzdünk, és a venezuelai diaszpora 1,2 millió embert számlál, és az ENSZ úgy látja, hogy a migrációs válság hasonlít a földközi tengeri térségben kimontakozó válsághoz Európában, amikor ilyen gyorsan változnak a dolgok, és soha nem látott események következnek be, az Európai Unió is identitásválsággal küzd azóta, a legnagyobbal, amióta létrehozták, belső politikai válságról beszélünk, humanitárius válságról, az, hogy hamis híreket terjeszt, tehetnek, az is befolyásolja azt a, a bizalmat, amelyet az emberek a demokratikus intézményekbe vetnek. Ezen kívül olyan országról beszélünk, amely a második világháború óta nyugati világban elérte azt, hogy ne bízzanak benne a történelmi szövetségesei az uniónak sokkal aktívabb szerepet kell játszania abban, hogy megvédje a demokráciát. Zéró toleranciát kell hirdetni a korrupcióval szemben, és ez növelni fogja megint csak az embereknek az intézményekbe vetett bizalmát. Venezuela esete nem Perez esetében nem csak arról van szó, hogy szankciókat léptettünk életbe, hanem párbeszédet kell folytatni Venezuelával, ahol az, ahol az eltérő véleményeket is tiszteletben kellene tartani, hogy megbeszéljék az emberek a problémákat, és segíteni lehessen a, mondjuk a Vörös Kereszten keresztül. Az Venezuelában um, alapvető ö, ellátási, egészségügyi ellátási problémák vannak, gyógyszerellátásban is, és továbbra is befagyasztják azoknak a bankszámláit, akik a demokrácia mellett szállnak síkra, és ezek a személyek nem kívánatosakká válnak. Az apám 51-ben vándorolt Venezuelába Spanyolországból, nagyon is kötődöm Venezuelához, Spanyolországhoz is, és Európához is és azt gondolom, hogy rendkívül fontos lenne, hogy újra helyreállítsuk azokat a szükséges feltételeket, amelyek venezuela ebből a helyzetből kisegíthetik. Köszönöm szépen ezeket az elmondottakat. Biztos vagyok benne, hogy nagyon ritka az, hogy egy, egy hozzánk ellátogató, kérelmező, hozzánk forduló személy betartja ezt a határidőt, amit szabunk 5 perc, úgyhogy most megadom a kollégának a szót. Köszönöm szépen, Patricia Carrera vagyok, Venezuelából jöttem, és nagyon aggaszt az a helyzet, az a szegénység, az erőszak, ami eluralkodott Venezuelában. Természetesen mi is meg akarjuk védeni az alapvető szabadságokat. És azért jöttünk, hogy humanitárius válságot fessük le, tárjuk önök elé ami Venezuelát eh, manapság jellemzi a venezuelaiakat, elnyomják, eh, elnyomja ez a rettenetes rendszer, ez a rezsim, eh, fegyvereket csempésznek, és az emberek a lehető legkomolyabb válsággal néznek szembe, amit Venezuelát valahogy is érte. Nincs demokrácia, nincs elegendő élelmiszer, nincs elegendő orvosság, nincs egészségügyi ellátás, és megszűnt a méltóságunk, és nincs, nincs szabadságunk, nem, nem vagyunk szabadok többé. Nem akarjuk még szaporítani ezt a, hosszabbítani ezt a listát az Európai Parlament segítsége nélkül nem tartják tiszteletben az emberi jogokat sem. Olyan emberek vagyunk, és mint ilyenek a mi érdekünket kellene az állam érdekei elé helyezni, és nem engedhetjük meg, hogy ez a helyzet tovább folytatódjon, ahol az igazságtalanság állandósul, az emberi jogok nyilatkozatára kell figyelni, enélkül írott malaszt marad, ha nem valósítjuk meg fontos, hogy legyenek megfelelő választási eljárások. Nicolás Maduro még mindig a helyén van. Úgy érzi, hogy a törvények felett áll, és, és, és senki nincs, aki megállítaná. 8 ezer gyilkosságra is sor került Venezuelában és azt gondolom, biztosítanunk kell, hogy a reform, reformokat indítsunk el, hogy biztosítani legyen, lehessen az emberek javára a nemzeti, nemzetközi szervezetek segítségét. Nem csak azt akarjuk, hogy párbeszédet nyissunk, ennek nincs értelme, konkrét lépéseket szeretnénk, azt szeretnénk látni, hogy a nemzetközi jog beleszól, fellép az érdekünkben, modernizációt szeretnénk és ha az Európai Parlament nem harcol az emberi jogokért, és nem helyezi ezeket az állam érdekei és jogai olyan mechanizmusra van szükség, amelyel biztosíthatja, hogy a nemzetközi jogok jogot betartják, és hogy ezt a népírtást, ami folyik Venezuelában, ennek vége szakadjon, hiszen máskülönben az Európai Parlament konszolidálja azt a bizalom hiányt, amelyet az emberek a nemzetközi intézmények felé viseltetnek. Rendkívül érzelmes a helyzet, biztosítani kell az emberi jogok tiszteletét, és nagyon nagy hálával tartoznak a venezuelak, és, és mindig is megköszönik, hálásan köszönik a segítséget, és bízunk a jövőben, illetve a szabadság reményében. Róza, tessék, parancsoljál. No, no, no, no, no. I beg... Köszönöm szépen. Commission. I forgot the commission. How? Elnézést az Európai Bizottságra elfelejtkeztem. Hát hiába az első nap a hosszú nyaralás után elnézést kérek. Parancsoljon az Európai Bizottság képviselője. Az szó. It work? Yes merci, merci, madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban hozzászólásomban a kérések mindegyikére kitérnék majd, és szeretném a külszolgálatnál dolgozó kollégámnak is a szót az emberi jogok és a demokrácia kérdéseinek ügyében. Az előttünk fekvő kérdés roppant aktuális, egy éve romlik a helyzet, ahogy azt a petíciót benyújtó is jelezte, drámainak is minősíthetjük a helyzetet. Mindennyian jól tudjuk, hogy mi folyik e Venezuelában, aminek a következményeben drámai kivándorlás kezdődött el, tehát tényleg borzasztó a helyzet. Itt tesz az Európai Bizottság? hiszen a részben erről is szó van itt. Hát először is fontos azt látni és érteni, hogy Venezuelával nincsen két oldalú bilaterális együttműködés. Éppen ezért az a stratégiai dokumentum, amelyre utaltak, ez már nem érvényes aminek a végrehajtását befejeztük, ha úgy tetszik, még akkor is, hogyha a dokumentum tartalma alapvetően továbbra is érvényes. Aztán, hogyha nincs már két oldalú együttműködés Venezuela és az Európai Unió között, mit teszünk? Tematikus programokkal próbálunk segíteni emberjogi kérdésekben, illetve a civil társadalom segítségét próbáljuk biztosítani illetve az élelmiszerellátás biztonságának a garantálása segítjük. Csak hogy legyen elképzelésük, jelenleg 15 különböző ilyen szerződést kötöttünk 8 millió euró értékben, 11-et helyi civil szervezetekkel együtt hajtunk végre. Az emberjog védők ügyében alapvetően azokat támogatjuk, akik minden nap az emberi jogokért harcolnak, illetve a fiatalokat és a nőket próbáljuk valahogy segíteni. Mit teszünk tehát? Alapvetően a helyi civil szervezetekkel működünk együtt a civil társadalom támogatás érdekében, főként a következő területeken, a társadalmi befogadás, illetve az alapszolgáltatások nyújtása terén, ahogy a petíciót benyújtó is említette, a egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, illetve az élelmiszerellátás egyáltalán nem garantált, tehát pontosan az ezen a területen aktív szervezetekkel, civil szervezetekkel folytatunk együttműködést, mert a nemzetközi szervezetek is, is itt a legaktívabbak. Körülbelül két éve romlik a helyzet. Tavalyi év során humanitárius nyújtásra is sor került. Ez elég paradox, hogy erre sor került egy Venezuelához hasonló országban. nem csak Venezuelán belül, hanem a Venezuelából elmenekülteket is próbáltuk az országon kívül támogatni humanitárius segítségnyújtással. Tíz újabb projekt indul, főként a bizonyos típusú együttműködés terén a civil társadalommal, illetve nemzetközi szervezetekkel együttműködve, kb. 8 millió euró értékben ezen a területen szintén. Tehát zárásképpen még annyit fűznék hozzá, hogy vannak olyan regionális programjaink, amelyekben hát Venezuela nem éppen a legaktívabb, ez főként egyébként a kis és középvállalkozásokat segíteném. Azt jelzi ez a hang, hogy lejárt a hozzászólási időm? Hát akkor zárásképpen még egyszer hadd mondjam el, hogy az a munka, amit Venezuelában végzünk, bizony egyáltalán nem könnyű. Ezért a, egyrészt azért, mert nagyon nehéz a, a, hatóságok hallgatólagos beleegyezését eh, elnyerni, illetve a társadalmi gazdasági helyzet roppan nehéz, a hiperinflációval is szembe kell néznünk. Én szerettem volna elmondani, most pedig, hogyha megengedik, akkor megadom a szót a kollégámnak. Természetesen, köszönjük szépen. Ketsen rajta úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. The uh, introduction of what to do on the cooperation side. Köszönöm szépen. Alapvetően arra a menekült válságra kell, hogy kitérjünk, amely az egész régiót érinti, egyébként Spanyolországban és Amerikában is menekültek Venezuelából. Nem tegnap és nem is két éve kezdődött ez, ahogy a petíciót benyújtók említették, jó néhány évvel ezelőtt indult ez a folyamat. A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó dokumentumot olvasva már eh, bizonyos problémákra ott is felhívtuk a eh, figyelmet. Az első és legfontosabb az a politikai válság, amely azt jelentette, hogy visszaéltek a demokráciával csak azért, hogy mindenáron megtartsák a hatalmat, bárkivel szembeszállva, ezért menekülnek az emberek, illetve azért is, mert a gazdaságpolitikának a, az a következménye, hogy az embereknek nincs munkájuk, nincs mit enniük gyakran. És a harmadik, amit meg kell említeni, az az, hogy milyen erőszak hullám söpört végig az országon. Persze nincsenek hivatalos adatok, de a becslések szerint évente 30 ezer gyilkosság történik az országban, és senkit nem állítanak bírósági ezek miatt, senkit sem volna felelősségre. Az Európai Unió ez ügyben nem egyszer, nem kétszer tett különböző nyilatkozatokat, állítsák helyre a demokráciát, állítsák helyre a parlament hatáskörét, tartsák tiszteletben a saját alkotmányukat, a politikai fogotartottakat egy, engedjék szabadon, illetve a humanitárius segítségnyújtást tegyék lehetővé, az országhoz férjenek hozzá azok, akik ezt próbálják biztosítani. 2014-ben a tiltakozók elnyomásával kezdődött az egész, de az elmúlt két év során az uniós tagállamokkal együtt többször felmértünk a hangunkat ez ügyben, újra és újra ugyanazt elmondva. Az ENSZ, illetve az ENSZ emberjogi tanácsa is többször véleményt nyilvánított ez ügyben, a régi országaival egy összhangban. Egy évvel ezelőtt szankciókat is bevezettünk a politikai helyzetért felelősökkel szemben utazási embargót vezettünk be. 18-an szerepelnek ezen a listán, illetve egy fegyver embargót is, illetve minden olyan anyagra embargót hirdettünk, amely az tüntetők, illetve az ellenzék elnyomását segítheti. A helyzetet figyelemmel követjük, párbeszédet folytatunk a civil szervezetekkel, az ellenzéki szervezetekkel, persze a kormányzattal is abban reménykedve, hogy egyszer egy szép napon, hát ha majd a konstruktív párbeszéd újra kezdődhet. Az elmúlt pár évben igen rosszak a tapasztalataink, de mégis optimisták vagyunk, abban reménykedünk, hogy talán érdemi párbeszédet folytathatunk a hatóságokkal, amennyire lehet Segíteni próbálunk a szankciókat, folytatjuk, amennyiben és ahol tudunk segítünk, és további humanitáris segítségnyújtást sem zárjuk ki, amennyire, ahol legalábbis hozzáférünk az országhoz, amennyire tudjuk azonnan elmenekülőktől Csillébe, Perúba, Kolumbiába menekülnek nagy számra az emberek. Venezuelára odafigyelünk, nagyon sokat nem tehetünk, nem tudjuk eh, az elnyomó rezsimet eh, elzavarni, de talán nyomást tudunk gyakorolni az egész régióban, és eh, az emberekkel szembeni erőszakot talán segíthetünk megelőzni. For this update. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást, hogy az Unió mit tesz azért mindenféle szinten, hogy ezeket a célokat elérjük. És most csütörtökön a, az Emberi Jogi Bizottság meghallgatást fog tartani itt a parlamentben és így is rávilágíthatunk erre a helyzetre. Róza, tiéd a szó. Sí, gracias. Köszönöm szépen. Hát először is köszönöm a petíció beterjesztőinek. Gyakorlatilag ők elmesélték azt, hogy hogyan is élik meg egyes szám első szemében az emberi jogi jogsértéseket, a jogállamiság, a demokrácia ellenes cselekvéseket, és nem csak politikai, hanem gazdasági szempontból is a helyzet romlását. Mi spanyolok különleges kapcsolatot ápolunk Venezuelával, és az Európai Unió is. Tehát ez igazi baráti kapcsolat, ezért is fontos az, hogy itt az Európai Unióban, amely az emberi jogok földje, mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a jogállamiságot, a szabadságot, az egyenlőséget és a békét biztosítsuk. Éppen ezért is kaptuk meg egyébként a Nobel békedíjat néhány évvel ezelőtt, úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel a joggal élnünk is kell. Itt az Európai Parlamentben rengeteg volt, rengeteg állásfoglalás volt már Venezueláról a legutóbbi idén júliusban. Úgy tűnik, hogy a büntetlenség az egyik legnagyobb probléma, ezt ki is mondja az Európai Parlament, a hiány nagy problémát jelent a szegénység, a bűncselekmények növekedése és az emberek igen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Gyakorlatilag a malária és a veszettség és más betegségek is elharapoztak. Itt politikai krízisről is beszélhetünk. Ahogyan az Európai Bizottság és az elnök asszony is elmondta, az Európai Parlament odafigyel ezekre a témákra, a Libeszak bizottságban López Aguilar kolléga dolgozik rengeteget ebben a témában, de Augustin Diaz de Meráról is beszélhetnénk ebből a szempontból, illetve az Emberi Jogi Szakbizottság is mindent megtesz annak érdekében, hogy a parlament felemelje szavát az emberi jogi jogsértések ellen, hogy nyomást gyakoroljunk a venezuelai helyzet megváltozására. Az Európai Bizottság és Mogherini asszony számára világosá kell tennünk azt, hogy a mi szakbizottságunk is igencsak aggódik a helyzet miatt, az Eurolat közösség szintén foglalkozzon ezzel a témával, és szerintem még írnunk kellene a DROA szakbizottságnak, tehát az Emberi Jogi Szakbizottságban itt a parlamenten belül, hogy őket is tájékoztassuk a helyzetről, és természetesen az Európai Bizottságot is. Ezen kívül pedig az aggájainkat, a félelmeinket, a felháborodottságunkat mondjuk ki mindezen intézmények felé, és a szankciókkal kapcsolatban, amelyre egyébként a bizottság most már utalt is, elképzelhető, hogy növekednek majd a szankciók, és miután a humanitárius válságot letagadja a kormány, gyakorlatilag az emberek ellen dolgozik, és nem juthat el Venezuelába a humanitárius segítség. Úgyhogy teljes mértékben egyetértek a petíciók beterjesztőivel, mindent meg kell tennünk a nyomásgyakorlás érdekében. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Csalopesz a következik. Én is köszönöm szépen, kedves Wikström asszony. Mindenkit szeretnék nagy szeretettel üdvözölni itt. Nagyon röviden kívánok csak hozzászólni, mert azt hiszem, hogy nem kell itt túl sokat mondanunk, világos az, hogy támogatnunk kell ezt a petíciót, hiszen olyan emberekről van szó, olyan petíciók beterjesztőiről, venezuelaiakról és spanyolokról is, vagyis európai állampolgárokról, akik felemelték a szavukat a jogsértések ellen. A helyzet a spanyol, komp, a spanyol alkotmányban is mondjuk úgy, hogy helyzet, tehát hogy, hogy abban is megjelenik, mert Spanyolország a történelmi szálak miatt nagyon sok latinamerikai ország állampolgárainak ad kettős állampolgárságot. Vagyis európai állampolgárok is azok, akik most ismét eljutatták hozzánk ezt az elkeseredettséget, ezt a helyzetről való beszámolót, hogy az Európai Parlament tegyen meg mindent, ami a hatáskörében áll, hogy Venezuelában valósuljon meg végre a béke. Nagyon sokszor beszéltünk már itt a házban Venezueláról, és jó néhány állásfoglalásunk is van, még ebben a legutóbbi jogalkotási ciklusban is megtörtént, ez az utolsó plenáris ülésen is, 2018. júliusában is volt egy ilyen állásfoglalásunk. Nagyon sajnálatos egyébként az, hogy ezek az állásfoglalások a parlament részéről nagy valószínűleg nem az utolsó lesznek, mert a helyzet bizony nem mutat javulást. Itt nem csak arról van szó, hogy ratifikálnunk kell ezeket az állásfoglalásokat, és meg kell kezdeni a tárgyalásokat, erőfeszítéseket kell tenni, a demokratikus átalakulás érdekében, egy békés átmenetet szeretnénk Szeretnénk, hogyha az emberek jól élnének, és nem lenne bizonytalanság, és az erőszak hullámai nem csapnának fel. Az Európai Parlament sajnos nem tehet semmit konkrétan, a bizottság és a parlament sem, mert nem tudjuk megváltoztatni a venezuelai helyzetet, ugyanakkor az Európai bizottság az EU nevében azért a diplomácia eszközeihez nyúlhat, az úgynevezett soft power, a puha hatalom révén, vagyis nagyon elkötelezetten és a lehető leginkább kihasználva a befolyásunkat annak érdekében, hogy a venezuelai barátainkat megvédjük, hiszen ők számítanak ránk nem csak a diplomácia, hanem az együttműködés, a humanitárius segítségnyújtás területén is lépéseket tehetünk. Ez egy lehetőség is egyébként arra, hogy Venezuela minél hamarabb a demokrácia útjára lépjen, és egy jobb jövő, egy, fel, egy jobb jövő megoldását támogathassuk. Köszönöm, Befera asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a petíció beterjesztőinek azt, hogy itt vannak. Nagyon örülök, hogy Patricia itt van. Itt az Európai Parlamentben, Brüsszelben Egyébként Madridban már találkoztunk, nagyon sokat utazott a petíció beterjesztője, és több ezer európai állampolgár petíciójáról van szó. Nem szeretnék túl sok mindent hozzáfűzni az elhangzottakhoz, de szeretném mindenképpen megköszönni azt az összefoglalót, amit a külügyi bizottság, a külügyi szolgálat képviselője megtett hogy igenis, és az Európai Unió tehet valamit, sőt, nagyon sokat tehet, annak azért, mert ami Venezuelában történik, nem háború vagy természeti katasztrófa miatt alakult ki. És ez nagyon nagy probléma. Több millióan szenvednek az ellátás hiánya miatt, óriási konfliktusokat generál mindez az egész régióban, és a régió biztonságát is fenyegeti mindez. Szisztematikusan és politikai szempontból használták ki az éhséget, az éhínséget, hogy a hatalomban lévők megtartsák a hatalmat. Ez egy óriási probléma, és egyértelmű az, hogy humanitárius válságról beszélhetünk, sőt, tennünk kell valamit, méghozzá a venezuelai határon, mert Venezuelában az ország területén belül nem tudunk fellépni. Sajnos a Maduro rendszer miatt van ez így. Gyakorlatilag az emberiség ellenes bűncselekményeket kimeríti az, ami ott történik. Nagy nemzetközi hírű tudósok kidolgozták a régióban a különböző országokra jellemző helyzet indikátorait Kanada is megpróbál fellépni, és reméljük azt, hogy az európai állampolgár, illetve az Európai Unió is a Nemzetközi Büntetőbíróság elé tudja majd citálni Venezuelát, mert gyakorlatilag háborús eszközként használják fel az éhínséget, és az emberiség ellenes bűncselekmény valóban politikai szempontból is tennünk kell valamit, a szankciók területén is. A humanitárius segítségnyújtás, amelyről 35 millió euróról történt döntés júniusban, azért, hogy megakadályozzuk az emberek elmenekülését, az egészségügyi, a biztonsági és az élelmezési helyzet rosszabbra fordulása miatt. De ezen kívül nekünk, európai tagállamoknak szerintem felelősségünk és kötelességünk az a római statútum aláíróiként, hogy ezt az információt felhasználjuk, és ténylegesen az emberiség ellenes bűncselekményeket a Nemzetközi Büntetőbíróság elé citáljuk. Egyértelmű a helyzet, és egyértelmű az is, hogy több ezer venezuelai állampolgár egyben európai állampolgár is, tehát ilyen szempontból bizony a saját uniós állampolgáraink által elszenvedett helyzetről beszélünk, és itt arra is emlékeztetnék, hogy a tagállamok fellépése, ami minden bizonyal szükséges, Spanyolország ebből a szempontból mindenképpen elő fog járni. De a legfontosabb az igazság kiderítése, a humanitárius segítségnyújtás és az intézményrendszer visszaállítása, illetve a demokrácia visszaállítása Venezuelában. Azt gondolom, hogy ez a petíció amelyet eh, át fogunk nyújtani a DROA és az AFED bizottságoknak, Lambrinidis úrnak és eh, természetesen a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak is. Mindenkitől azt kérjük majd, hogy mondják el a véleményüket erről a petícióról, és eh, várjuk Lambrinidis úr válaszát, úgyhogy addig tartsuk nyitva ezt a petíciót, mert az, ami Venezuelában történik, az elfogadhatatlan, minden rendelkezésre álló eszközöt, eszköz, eszközt fel kell használnunk arra, hogy fellépjünk ezen jogsértések ellen. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Terika Brasz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csak nagyon röviden. A petíciók vagy a petíció beterjesztőit én is köszöntöm, mert tényleg nagyon nagy szenvedés áldozatai ők, és azt hiszem, hogy az elkeseredettségüknek is hangot adnak ebben a petícióban. Azért van itt egy-két dolog, ami engem aggaszt. A második felszólaló felszólalásából úgy tűnik, mintha az Európai Uniónak lenne a feladata mindent megoldani mint hogyha most akarna bennünket meggyőzni az ügye helyességéről. Természetesen a kollégákkal minden bizonyal politikai értelemben máshogy értékeljük a helyzetet, ebben nem is akarok most belemenni. Az biztos, hogy humanitárius katasztrófa helyzetről beszélhetünk, és ilyen értelemben nagyon egységesen kell fellépnünk. Nagyon örülök ezért annak, hogy már megemlítettük azt is, hogy csak itt a parlamentben volt már három vagy négy állásfoglalás, és hogy gyakorlatilag kitüntettük a venezuelai szabadságharcosokat is. Minden esetre mit is tehetünk mi itt, ebben a szakbizottságban? Azt gondolom, hogy semmit. Mert hogyha a parlament sem tud semmit tenni, akkor képzeljék el, hogy mi mit tudunk tenni. Az Európai Parlament nagyon sok döntést hozott már ebben az ügyben, Természetesen erkölcsi értelemben támogatjuk Önöket, de ahogyan López Aguilar úr is utalt rá, sajnos az Európai Parlamentnek nincsen döntéshozatali szerepe ebben a kérdésben, és nekünk itt a petíciós szakbizottságban semmiféle szankció nincs a kezünkben, és nem vagyunk végrehajtó hatalom sem. Tehát elmondhatjuk, hogy mennyire sajnáljuk a helyzetet, de ettől még a konfliktus nem fog megoldódni. Én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet majd más fogja megoldani. Jó lenne, hogyha az egyetértés, a béke megvalósulna végre. Minden esetre nagyon-nagyon sajnálom azt, amit mondanom kell, de legyünk azért őszinték. lehet, hogy én is megpróbálnám az önök helyében a parlamenthez való fordulást, de higgyék el, hogy mi nem tudjuk önöknek megoldani a problémáját, sőt, inkább csak osztozni tudunk az önök fájdalmában. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rosszá tessék. Solo para decir que no estoy en Egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy a petíciós szakbizottság ne tehetne semmit, sőt, pont az ellenkezőjét gondolom. Terikábra szúrnak azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mi volt az elrabolt gyermekek esetében például. Nem volt semmiféle kompetenciánk, semmi nem volt a kezünkben. De mégis elmentünk Spanyolországba, és meg voltam győződve, illetve én nem is voltam az elején túlságosan meggyőződve arról, hogy valamit tudunk tenni, de mégis sikerült. Most megpróbálok meggyőzni én is, ide jöttek ezek az emberek, itt meghallgathatjuk őket végre, és igenis, és tehetünk értük valamit, és hinnünk is kell ebben. Te is meggyőztél engem, amikor az elrabolt gyermekek ügyében mentünk Spanyolországba, most én próbálok téged meggyőzni, pedig ott se volt semmiféle kompetenciánk, tehát nagyon sok ügyben tudtunk már fellépni, akkor, amikor úgy gondoltuk, hogy nincsen hatáskörünk, és mégis volt. Úgyhogy én most megpróbálok téged meggyőzni arról, hogy az emberek mellé kell állnunk, és akár van kompetenciánk, akár nincs, mellé kell állnunk ezeknek az embereknek, de egyébként van is kompetenciánk ebben, mert a béke az egyik legfőbb feladatunk. Nem, nem, nem, ne haragudjon, most nem lesz semmiféle vita, egy dolgot világosan szeretnék elmondani. Ki kell javítanom mindkettőjüket akármi is történt Spanyolországban, elrabolt kisbabák, akármi, de azért az az Európai Unión belül van. Venezuela azért elég messze van az EU-tól, és bizony meghallgattuk, meghallgattuk a külügyi szolgálatot is, és ők elmondták azt, hogy az Európai Unió mi mindent tett már mostanáig. Ezek a petíciók egyébként a DROA szakbizottsághoz már eljutottak, amely az AFET-nek egy albizottsága, és ők szeptember 6-án csütörtökön egy meghallgatást fognak szervezni a venezuelai és kubai emberi jogi helyzetről, és bizony folytatódik a munka ott, abban a szakbizottságban is. Viszont ez a szakbizottság tényleg nem tud túl sok mindent tenni most, de hogyha tévedek, akkor javítsanak ki. Most pedig visszaadnám a szót a petíciók beterjesztőinek két-két percre. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Egyetértek Terik Ábrász úrral azzal kapcsolatban, amit elmondott. Valóban. Lehet, hogy egy petíció az túl sokat nem ér önmagában. De mégis ezek azok a petíciók, amik szép lassan változáshoz vezetnek majd. Nagyon naív lennék én akkor, hogyha azt gondolnám, hogy az EU majd felszabadítja e Venezuelát, és nem is kérjük ezt egyébként. Egyszerűen csak azt szeretnénk, elmondani, hogy azért az világ sokkal kisebb ma már, és sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, mint 50 évvel ezelőtt. Az, ami a világ másik felén történik, annak van hatása itt is. Ami Szíriában vagy Gabonban történik, annak hatása van itt az EU-ban. Ugyanez a helyzet e Venezuelával kapcsolatban is, és nem mondhatjuk azt, hogy várunk, várunk, amíg csak ki nem alakul valami borzalmas katasztrófa, és egy második Kongó alakul ki, és esetleg sok-sok halott lesz. Nekem sincsen a kezemben egyébként a válasz, vagy hát nem tudom mi a válasz, de mégiscsak ezt a petíciót át lehet adni olyan embereknek, akik azért többet tudnak tenni, és még egyszer köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni az Európai Parlament képviselőinek a munkáját, aki Venezuelában járt, a hölgy igazi hazafiként járt el, függetlenül attól, hogy milyen politikai színezetű párthoz tartozik. Én azt gondolom, hogy igenis, és mi állampolgárok tehetünk valamit. Én egy átlagpolgár vagyok, semmilyen pártnak nem vagyok tagja, semmiféle pártnak nem is akarok tagja lenni, vagy nem is akarok pártot alapítani. Én egy egyszerű családanya vagyok, és ügyvéd, Úgyhogy azt szeretnénk kérni venezuelaiként, hogy segítsenek nekünk, védjenek meg bennünket. Több ezeren kérjük ezt, több mint 67 ezeren írták alá ezt a petíciót, és több mint 115 ezeren írták alá azok közül, akik a humanitárius segítségnyújtást szeretnék megkapni. Tavaly egyébként tényleg Madridból ide az Európai Parlamentig elutaztam, ez egyfajta nyomásgyakorlás, mert mi a szabadságot fontosnak tartjuk, erkölcsi szempontból szeretnénk valamit tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Ezért azt kérjük most az Európai Parlamenttől teljes nagy tisztelettel, hogy a petíciók révén gyakoroljon nyomást a Nemzetközi Hágai Büntető Bíróságra, az, az amerikai államok szervezetére és az ENSZ-re is, hogy ők is tudják azt, hogy nem csak várunk, hanem kívánunk tenni is valamit. És az intézményeknek kell fellépniük, nem csak az embereknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much. Köszönjük szépen. Van még valaki? Igen, parancsoljon, ha még szeretne hozzáfűzni valamit. Még. még egyszer köszönöm, elnézést, hogyha meg kell reformálni a jogot ahhoz, hogy ne folytatódjon ez a népírtás és ez az emberi jogi jogsértések sorozata. Csak tavaly is több mint 27 ezeren 27 ezer ember gyilkoltak meg politikai okoknál fogva. Én nem hiszem, hogy jobb helyszín lenne az igazságot követelni, mint az Európai Parlament. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük mi is. Biztosíthatom Carrero Roha asszonyt, hogy a kérése nem talált nem talál süket fülekre ebben a szakbizottságban, illetve az Európai Parlament egészében, mint intézményben. Az általunk elfogadott állásfoglalásokra hivatkozott, ezeket sem felejtjük el, és bizony az intézmény egészének a támogatásával az Európai Külszolgálat és az Európai Bizottság további lépéseket tett. A mi szakbizottságunk is további információ kérés miatt az Emberjogi Albizottsághoz jutatta el ezt a petíciót. Harmadjára mondom el, hogy két nap múlva egy meghallgatásra kerül sor. Ezt tettük mi, ez az, amit megtehetünk. Meghallgattuk önt, önöket, tudjuk, hogy ez egy, egy, egy borzalmas helyzet, igazi rémálom. Együtt érzünk önökkel, és önök mellett állunk folyamatosan. Az Európai Bizottságon, illetve főként a külszolgálaton van most a sor, hogy folytassák a munkájukat, és a mi intézményünk, az Európai Parlament, amikor szükség lesz erre, további munícióval felfegyverkezve fog visszatérni erre az ügyre. Ezen a ponton én úgy érzem, hogy amit mi megtehetünk, hiszen már ideig sem kevés, amit tettünk, az az, hogy írunk egy levelet Federica Mogherinek, összefoglalva mindazt, amit ön mondott, illetve a ma elhangzottakat, és aztán lezír, lezárjuk a petíciót, mert egész egyszerűen nincs más, eh, amit tehetünk. Ezzel már tényleg kimerítettük a, a lehetőségek teljes tárházát. Én szívesen emmel készítem ezt az említett levelet, ezt megtehetjük kollégák nem tudom, egyet értenek-e azzal, hogy így járjunk el, úgy látom, hogy igen, csodálatos, köszönöm. Köszönöm önöknek is, hogy ezt a hosszú utat megtették annak érdekében, hogy Venezuelából érkeztek, igaz? Én Rotterdamban élek. Köszönöm mindannyiuknak, hogy közelről vagy távolról, de ellátogattak hozzánk, és tényleg tényleg minden jót tudunk csak kívánni, szorosan figyelemmel követjük ezt az ügyet, és azt hiszem, hogy a természet személyes empátiánkról is biztosíthatom önöket. Köszönöm még egyszer önöknek, köszönjük a külszolgálatnak és az Európai Bizottságnak. Most azonban itt az ideje, hogy a következő napirendi pontra tovább lépjünk. Tízes napirendi pont az Európai Ombudsman tevékenységéről szóló éves jelentés 2017-re vonatkozóan Evi asszony az előadója ennek a jelentésnek. A módosító benyújtásának a határideje 6-a csütörtök délután 3 óra, és novemberben fog sor kerülni a szavazásra. Ezt elmondva, Eleonora Evit fogjuk meghallgatni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni az Európai Ombudsman munkáját. Erre egyébként már utaltam a jelentésem elején is. A jelentésemben eh, megpróbálok eh, különösen odafigyelni azokra a kritikus eh, pontokra, amelyek például az átláthatósággal kapcsolatban jelennek meg, vagy az etikai problémák, amelyek akár európai biztosokra is vonatkoznak, a volt európai bizottság elnökére és a jelenlegi az LKB elnökre is vonatkoznak. Itt tulajdonképpen az integritás és a lobby tevékenység is nagyon problémás, és végül pedig arra is utalok, hogy az európai intézmények dokumentumaiba való betekintést nem engedik meg az európai polgárok számára, amivel a demokratikus jogaikat nyírválják meg. Itt konstruktív hozzáállásra van szükség, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon negatív volt az európai intézmények válasza sok-sok ilyen irányú kérésünkre. Ez most is így van, pedig amúgy az emberek már egyáltalán nem bíznak az Európai Unióba, mert úgy gondolják, hogy politikai és gazdasági szempontból sem hoz megoldást az EU az ő problémáikra. A bárózó ügyben ne felejtsük el azt, hogy mi történt a Lehman Sachs ele, elnöki bizottságába kijelölték, vagy kinevezték Barózó urat. Ez is felháborító, és aztán az etikai bizottság munkája a bizottságon belül nem megfelelően működik, mert egyszerűen nem eléggé független a politikai szinttől, és ők azt mondták, hogy itt Barózó úr nem követette jogsértést, és gyakorlatilag Barózó úr nyilatkozatában bíznak, aki azt nyilatkozta, hogy ő nem lobby tevékenységgel bízták meg. 2017-ben viszont kiderült az, hogy Barózó úr és a jelenlegi bizottsági alelnök Katainen úr találkoztak hivatalos formában a Goldman Sachs-szal. Erre egyébként utalt a európai ombudsman is, és egyáltalán nem világos az, hogy Bározó úr hogyan használja fel hivatalával való visszaélésként a volt pozícióját és lobby tevékenységet folytat az EU-nál a Goldman Sachs számlájára. Aztán itt van a 30-ak csoportjához való csatlakozása az Európai Központi Banknak. Ebben olyan bankok is szerepelnek egyébként, amelyek egyébként az Európai Központi Bank irányítása alatt működnek. Az ombudsman hiába kért felvilágosításokat, erre sem kapott. Ez szerintem nagyon negatív az Európai Központi Bank imázsa szempontjából, mert valóban a privát banki szféra érdekeitől független kell maradjon az Európai Központi Bank. Az átláthatóság a trilógusokban sem valósul meg, ezek teljes mértékben titkosak a közvélemény előtt, és a tanácson belül sem világos az, hogy a jogalkotási fájlokban a különböző tagállamok hogyan szavaznak. Vagyis a, az emberek nem kapják meg a dokumentumokhoz való hozzáférés jogát. A tanács 2018-ban egy másik ombudsman jelentésnek is a tárgya volt az átláthatóság hiánya miatt. A státuszkó Egyébként pedig az Európai Bíróság joggyakorlatával is ellentétes. 2018. március 22-i ítéletében ki is mondja az Európai Bíróság az, hogy nem lehet az átláthatóságot nem biztosítani, még akkor sem, hogyha azt titkosítási indokokkal próbálják megindokolni. Itt nem csak a demokratikus jogok nem tiszteletben tartásáról van szó, hanem arról is, hogy az emberek egyre kevésbé fognak bízni az európai intézményekben. A 2001 per 1041-es dokumentumokhoz, hozzá, dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló irányelv már nagyon elavult, és még sincsen ennek egy új formája. A teljes átláthatóságra vonatkozó a kijelentések, amely egyébként a szövegben többször is megtalálhatóak. Nagyon fontos, nem szabad, hogy ez értelmezés kérdése legyen, mert az intézmények gyakorlatilag az Európai Untés, az uniós döntések szempontjából nem tartják be az átláthatósági szabályokat. Aztán itt van az unió ügynökségeire és a az unió és a privát szektor közötti kapcsolatokra vonatkozó átláthatóság kérdése, ami szintén nem valósul meg teljes mértékben, valamint a forgóajtók problémája, amelyről szintén nem sokat tudunk, hiszen gyakorlatilag az uniós tisztviselők igen gyakran magas, magas szintű tisztviselők később megjelennek a privát szférában is az audit és más akár csalás ellenes vagy korrupciós botrányokra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés sem biztosított, például a Dieselgate esetét említeném ebből a szempontból, valamint az úgynevezett tudományos érvek, amelyek a glikfozát engedélyezésével kapcsolatban jelentek meg, de említhetném általában a növényvédőszerek engedélyezését, vagy akár a GMO-k engedélyezését is. Ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha stratégiai szintű hozzáállást tapasztalhatnánk az ombudsman részéről, és várom a kollégáknak a hozzá járulását, mert ebben a szakbizottságban mindig nagyon jól együtt tudtunk működni. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Marias. Köszönöm szépen, Marias úr következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes ez a jelentés, amit Evi asszony eh, állított össze. Van néhány észrevételem. Hangos, szükséges hangsúlyozni azt a szerepet, amit, amelyet az Európai Ombudsman játszik, ami a Központi Bank működését illeti, hiszen ez nagyon fontos. Azok a döntések, amelyek születnek, ezek az állampolgárok napi életét befolyásolják, és a tagállamok gazdaságát. Tehát a központi bank működésének átláthatónak kell lenni, és ez vonatkozik nem csak Draghi úr részvételre vonatkozik a G30-asok csoportjában, hanem az LKB teljes működésére. Az a tény, hogy Draghi úr kitartal mellett, hogy fenntartsa ezt a tagságát, ahol olyan bankok is tagok, amelyek az LKB felügyelet alá tartoznak, ez komoly problémákat vet fel a felügyeletet illetően. Nagyon fontos, az ombudsman, hogy az ombudsman Barozó úr ügyében is eljárjon, hiszen úgy tűnik volt Katainen úrral és a Goldman Sachsnál került sor egy találkozóra. A beruházási bank szerepe is ö, fontos, hiszen itt is az átláthatóságról beszéltünk nagyon sokszor a plenárison. A bank 230 millió eurót adott kölcsönként Frankfurtnak, hogy megvásárolják, megvásárolnak 13 görög repteret, és ezt a pénzt befektették görög repterekbe. Ezeket a kölcsönöket kihelyezték, 230 millió eurót nyújtott kölcsönként a központi bank. Tehát azt gondolom, hogy itt ténylegesen is át kell világítani a beruházási bankot. Az, és ez felvet kérdéseket azzal kapcsolatban is, hogy az eurozóna hogyan ö, működik, hiszen ezek a döntések, amik, amelyek itt születnek, az emberek életét napi szinten közvetlenül befolyásolják Dijsselbaum úr mondta, hogy ezek a döntések, amelyek az Eurogrupon belül születnek, nem érintik a görögök, görögöket, görögök életét, hanem egyszerűen csak ki, kisegítették a külföldi befektető karmából ezeket a bankokat. Itt ugye megint felvetődik a felügyelet kérdése és a rossz hűtlen kezelés. Az, hogy nincs átláthatóság, az azt jelenti, hogy rosszul irányítják az ügyeket, és a, döntések, amelyek születnek Görögországgal, Olaszország, Spanyolországgal kapcsolatban, ezek végezetül kell kapcsolatban sokkal több átláthatóságra van szükség, csak úgy, mint a trialógusokkal kapcsolatban, hiszen nem átláthatóak a tagállamok döntése, és igazából senki se tudja, hogy bizonyos kormányon lévő pártok milyen irányba terelik a tanácsban születő döntéseket, és ahogy közelednek az európai választások, biztosítanunk kell azt, hogy az emberek lássák azt, hogy átláthatóan vagyunk, hogy lássák az emberek, hogy mire szavaznak. És ez vonatkozik az Európai Uniós kormányokra is. A módosítókat fogunk benyújtani a kollégának a jelentéséhez. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és akkor Péteré a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadóasszonynak. Nem tudom, hogy most a jó vagy rossz hírre kezdjem, már inkább a jó hírrel. Azt gondolom, hogy az ombudsman támogatnia kell az ombudsmannak a az átláthatóságot, vonatkozik ez a trialógusra. Hogyha megnézzük a parlamentot, hogy itt hogyan születnek a döntések, ugye ez abszolút átlátható, a, ezzel szemben a trialógus az kicsit olyan színfalak mögötti ö, történet. Ö, nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne letapogatni az ott zajló eseményeket. Egyetértek az ombudsmannal, hogy legalább a végén ö, mindenképpen nyilvánosságra kell hozni a döntést. Aztán, ami amin mi nagyon sokat szoktunk bosszankodni, például én, mint német szoktam, hogy amikor kritizáljuk Brüsszelt, de aztán Németország, mint tagország, ugye elveszünk ebben a dzsungelban, és aztán hazamegyek, és el kell mondanom, hogy hogyan működik a, a parlament, hogyan dönt a bizottság, és, e, de azt gondolom, hogy itt a, az átláthatóság segítene. Na ez volt a jó hír. És aztán nézzük meg a másik oldalt. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy ne legyen túlságosan át, a, a túlzott átláthatóság ne veszélyeztethet, ne veszélyeztesse a munkákat. Tehát 200%-ban ne legyünk már átláthatóak. Tehát én azt mondom, hogy emberek, végül is állandóan erről beszélünk, az érintettekkel is, de azt gondolom, én hajlandó vagyok végül is akár mindent kihúzni a kompromisszum jegyében. Olyan kompromisszumokat kell kötni, hogy átláthatóság ne veszélyeztesse a munkát. És hogyha a valóságot szeretnénk javítani, hol aztán a végén úgy járunk, hogy van egy nagyon átlátható, papíron folytatott vitánk és harcunk. De itt a lényeg az lenne, hogy ezek a viták ne itt zajlódjanak a parlamentben, valahol esetleg a pincében, vagy az alaksorban. Én azt kérem, és ezen majd még az előadóval dolgozni kell, hogy át, elviselhető legyen ez a, megvalósítható legyen ez az átláthatóság. Azt gondolom, hogy a jelentésben ezek a kompetenciák a, az ombudsman és a, a bizottság között ezt jobban le kellene fektetni és határolni, és egy utolsó észrevétel, a, mindig újra bumeránként visszajön a Barózó ügy ezekben az éves jelentésekben, és most vagy csináljunk valamit, vagy mondjuk azt, hogy ez történt, ez nem jó, nem örülünk neki, de felkérjük a bizottságot, hogy ezt világosabban szabályozza, és lépjen fel, és aztán elképzelhető, hogy ez a kis baki valahogy orvosolható. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Gifrida. Köszönöm szépen, Gafrida asszony következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Nagyon nagy munkát végzett. És azt gondolom, hogy az ezt követő munkának is ugyanilyen messze menőkig el kell mennie, mert nagyon fontos munkát végez az ombudsman, és az ő munkája a rossz közigazgatási problémákban felbecsülhetetlen. Nem is akarom most ismételni önmagamat és a kollégákat, hiszen sok mindenről sokan tudnak. Egyértelműek az adatok is. A az ombudsman jelentéséből azt hiszem, hogy kiderül az, hogy itt nem ér, hogy értelmezési problémákról van szó, a 2017-ben archivált ügyek, az átláthatóság és az eljárás jogra vonatkozó a szabályok nem betartása volt a jellemző, és szerintem mindenféle félelem nélkül kell ezeket a problémákat megoldani, ezeket a csomókat kioldani, és ilyen például a forgóajtók kérdése, vagy azok a szálláspontok, amelyeket az Európai Tanács tud magáénak, és amelyekről nem tájékoztatja a közvéleményt. Szeretnénk, hogyha a kulcsfontosságú dokumentumokat a trilógusok szempontjából nyilvánosságra hoznák. Egyértelmű az, hogy nem lehet minden dokumentumot nyilvánosságra hozni, de a legfontosabbakat mindenképpen meg kellene tenni. Ebből a szempontból szeretném támogatni az átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdésének biztosítását a tanácson belül. A módosításaimban itt és más esetekben is azt kértem, hogy a nemzeti kormányok unióval, uniós döntéseivel kapcsolatos hozzáállása megváltozzon, tehát hogy nem mindig Brüsszelt hibáztassák a nehéz döntésekért, mert ezen keresztül az európai polgárok szemében aláássák az unió hitelességét, és egyébként hozzá is járulnak a dezinformációhoz, amely nagyjából teljes mértékben befedi az európai intézmények működését. Ezt szeretnénk, hogyha a mezőgazdasági szakbizottság munkájával kapcsolatban is megtennénk, illetve a növényvédőszerek értelmében, és ebben az esetben valóban egy konkrét tanulmányt szeretnénk minél hamarabb látni, hogy értékelhessük azt, hogy a tudományos érvek alátámasztásaként használt adatokat minél hamarabb nyilvánosságra hozzák. Sajnos kevés mindig az időnk, úgyhogy itt le is zárom a hozzászólásomat, de előtte még szeretnék gratulálni az SND nevében Emily O'Reillynek a munkájához és a kitartásához, amely tényleg az ő munkáját jellemzi. Thank you very much. And... Köszönöm szépen, és akkor most nagyon kényes kérdést fogok feltenni. E, látják, kedves kollégák, nincsen alelnökünk, Virgi segített nekem, hiszen egy másik nagyon fontos ülésre kell mennem, és jó lett volna, hogyha valaki beáll helyettem, és aztán körülnéztem, hogy ki a, lesz az, akit megkérek, a legidősebb kollégát. Terika Brass úr a legidősebb kolléga a jelenlévők közül, de... És akkor itt jön az én kérdésemnek a kényes része, hiszen ön a következő napi rendi pont előadója, tehát akkor most körülnézek, és nézek a második legidősebb kollégára, ez pedig Péter jár. És kérdezem, hogy megtennéd, Péter, hogy átveszed a következő két napi rendi pont Ra az elnöki tisztségemet. Fog az menni, köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy rendben van ez így? És nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást. A... Most pedig megadom a szót a bizottságnak, köszönöm.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 most már majdnem a napirendünk végére értünk, úgyhogy ennek a napirendi pontnak a végére értünk, most megadom a bizottságnak a szót, utána pedig Evi kolléganőnek. Tessék, kérem a bizottság képviselőjének megadom a szót. At this stage. Ezen a ponton bizony nincs mit hozzáfűzni az Európai Bizottságnak, tisztelt elnök úr, akkor Evi asszony parancsoljon. Rendben. Az Európai Bizottság igencsak szűkszavú válasza miatt hogy is mondjam csak. Nos, a kollégák hozzászólásaival elégedett vagyok, mindezzel, amit hallottam. Nagy örömömre szolgálnak az eddig megtett javaslatok. Egész egyszerűen annyit hadd mondjak el még egyszer, hogy mélyebb elemzésnek kell alávetni mindazokat a kritikákat, amelyek az Európai Ombudsman munkájával kapcsolatosak, főként amit Marias kollega mondott, az Európai Bizottság Az átláthatósággal kapcsolatban az én megközelítésem főként a tanács munkájával kapcsolatban egybeesik a ombudsman meglátásaival, és az utolsó hozzászólásom magát a az átláthatóságot érinti. Úgy értelmeztem, hogy Jár úr egy olyan kérdést is felemlített. Szerintem valóban az átláthatóság kellene a szabály, lenni, szabály legyen, és a kivételeket csak azokban az esetekben szabadna megengedni, amikor érzékeny adatokról van szó. Természetesen meg kellene változzon a helyzet, mert most pont fordítva van ez így. Ez tehát az én politikai hozzáállásom, és még egyszer köszönöm az összes kollégának a hozzászólását, és várom a módosításokat, és remélem, hogy nagyon jó szellemben tudunk majd együttműködni. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadóasszonynak, és abból indulok ki, hogy a kollégák kihasználják ezt a lehetőséget, és nyújtanak be módosítókat. Következő napi rendi pontunk egy vélemény, nevezetesen az Európai Unió ablaki kartájának az intézményi keretben történő végrehajtásáról szól nagyon fontos, ugye, a legfontosabb a módosítók benyújtása csütörtök 5, 15 óra lesz, és akkor most jobb József Maria Tarikabas Cabras kollégának adom meg a szót, tessék parancsolni. Thank you very much. Köszönöm a nekünknek. Uh, Uh, Érdemes talán emlékeznünk arra, hogy az Európai Uniót sokszor vádolják azzal, hogy mennyire bonyolult és mennyire távol áll az emberektől. Az, hogy a karta csak a tagállamokra vonatkozik, és csak akkor, amikor uniós jogot eh, hajtanak végre, ez az 51-es cikk értelmű van így, ez úgy érezzük, hogy nem elegendő, és egész egyszerűen sok állampolgár nem elégedett ezzel a helyzettel. Ez még inkább elidegeníti csak az embereket az Európai Uniótól, ezért a különböző európai intézményeknek érdemes lenne azon elgondolkoznia, hogy a karta hatáját hogyan terjesszük ki. az 51.1-es 51-es cikk egyes pontjának alkalmazásában a parlamenthez benyújtott petíciók ügyében igencsak korlátozottan értelmezzük ezen, ezeket a rendelkezéseket. Felszólítjuk az Európai Bizottságot először is arra, hogy egy alapjogi hatástanulmányt végezzen el minden releváns Európai Uniós jogalkotási javaslatra vonatkozóan, másodszorban pedig az alapjogi ügynökséggel egyeztessen rendszeresen akkor, amikor alapvető jogokról van szó. Harmadsorban legyen kötelező megvizsgálni azt, hogy ö, mennyire tartják magukat a tagállamok a kartában foglaltakhoz, főként az európai szemeszter keretein belül. Zárásképpen tehát van egy-két javaslatom arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt igazán, ezt a javaslatot javítani. A vélemények ugyanakkor nagyon szóval kell, hogy legyenek, úgyhogy meg van kötve a kezem ez ügyben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uh, Marias uh, kolléga jelentkezett. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Teddy Cabras kollega meg is megérdemli a dicsérő szavakat a jelentése kapcsán. Az elmondottakkal nagy részt egyetértek, magam is benyújtok majd pár módosítót. Uniós állampolgárok alapvető jogainak védelméről hadd szóljak pár szót. Az emberek jogait meg kell védenünk, függetlenül attól ki, hogyan garantálja elméletben ezeket a jogokat. A következő a helyzet. Az Európai Bizottság az 51-es cikket igencsak restriktíven értelmezi, azt mondva, hogy bármiféle alapjogsértés történik egy uniós tagállamban, akkor azt ha nem az uniós jogszabályok keretében követték el, akkor egy szürke zónába kerültünk, amikor is az Európai Bizottság figyelemmel követi azt, hogy a tagállamok milyen mértékben tartják tiszteletben az emberi jogokat. Tehát csak az uniós jog végrehajtása során történt jogsértéseket kötelező vizsgálniuk, minden más esetben a bizottságnak nincs hatásköre, nem tehet semmit, ez a szürke zóna, amiről beszéltem. Nos, a dolgokat úgy kell értelmeznünk, értelemszerűen, hogy amikor sérül egy európai állampolgár alapvető joga, akkor az valahogy valaminek a hatája alá kerüljön, legyen szó ö, ö, akár az Eurogrupról, az Eurócsoportról. Egész egyszerűen az Eurogrup, az Eurócsoport nem állhat felügyeleten, ö, kontrollon felül. Vannak adhok testületek, mint például a híres hírhet Trojka, a trojka például az emberek alapjogait megsérti, amikor erre hivatkozunk, akkor a bizottság azt mondja, hogy ezt nem vizsgálhatja az önegyszerű oknál fogva, hogy ezek a testületek nem uniós intézmények vagy testületek, miközben lehet, hogy ez de jure így is van, mégis de facto ennek az ellenkezője az igaz. Tehát amikor a trojka hír, döntéseket hoz. Például a híres memorandumok ügyében Írország, Portugália, Görögország és Ciprus vonatkozásában. Főként Görögország esetében az történt, hogy a kollektív szerződéskötést és a kollektív tárgyalásokat gyakorlatilag be tiltotta a trojka döntése. Ezzel az alapvető jogok sérültek, és erre azt mondják eh, a bizottság részéről, hogy nem tehetünk semmit. Hogyha a jelentés hetes pontját megnézzük, amit különösen fontosnak értek, akkor ezt ragaszkodom, hogy az említésre kerüljön. A korábbi mandátumra kell, hogy visszajönjünk, amikor is a parlamentünk a trojka szerepéről beszélt az eurózóna országokban, voltak ugyanis bizonyos szabálytalanságok, amire felhívtuk a figyelmet, mindenképpen közbe kell avatkoznunk annak érdekében, hogy ezeknek a szabálytalanságoknak véget vessünk. Amikor feltettem egy kérdést a Gazdasági és Monetáris Bizottságban, Izemlát akkor arról beszélt, hogy a bankokat meg kell menteni, meg kellett menteni. Két hova került az a rengeteg pénz, amit nem Görögország kapott, hanem a bankok mentésére használtak fel. Dészeblom úr elmondta, hogy ez a pénz a bankokhoz vándorolt, a bankok megmentésére költötték, akkor ezzel a görög állampolgároknak megsértették a jogait, vagy sem? Amit az Európai Bizottság mond, azt nem tartható, ezt nem fogadhatjuk el, meg kell vizsgálnunk a módját annak, hogy a görög vállalkozásokat, állampolgárokat és a görög államot valahogy kompenzáljuk. Amikor is a memorandum mat kerültették, akkor tönkretették a gazdaságot, ki fognia megfizetni ennek a zárat, amikor az euró csoport és a trojka hozta meg ezeket a döntéseket. Köszönöm szépen. Gua részéről következik egy hozzászólás. Κύριε Πρόεδρε, εύχομαι σε εσά, του συνάδελφου και στου Köszönöm szépen. Mindenkinek a kollégáknak is, a jelenlévőknek, beleértve a tolmácsokat is, eh, kívánom, hogy jól induljon ez az új év, tanév, ha úgy tetszik, és az év végéig sikeresebb legyen a munkánk. 2009-ben lépett életbe az arabjogi karta, amelynek a célja az, hogy az európai polgárok alapvető jogainak védelmet biztosítsunk. Ez egyre fontosabbá vált. Az Európai Unió eh, egyre inkább egy piaci szervezetből egy eh, emberek, állampolgárok jogaira koncentráló eh, szervezeti vált. Az emberi méltóság, szabadság, szolidaritás egyre inkább megjelennek Európában. Az állampolgárok számára igazságot kell szolgáltatni. Nos, kérdés az, hogy az alapjogi karta valóban részét képezi az európai jognak? Valóban ö, érvényt lehet neki szerezni a mindennapokban? Sokszor beszéltünk már erről, az emberek elmondták, hogy sok tagállamban megsértik az alapjogi kartát. Azért, mert csak az uniós jog keretében történt ö, jogsértések esetében tehetnek -e bármit. Például Görögország esetében nagyon szigorú megszorító intézkedések vonatkozásában voltak szabálytalanságok, de az alapjogi karta itt nem alkalmazandó, mert az Európai Unió ebben az esetben igazán teljesen jogszerűen járt el. Gyakran látjuk azt, hogy mennyire védtelenek az európai polgárok akkor, amikor például kollektív szerződés kötéshez való jogukat kellene védeni, vagy a tisztességes nyugdíjhoz, a tisztességes lakhatási körülményekhez, a tisztességes a munkához és tisztességes fizetéshez való jogukról van szó. a szubszidiaritás jegyében ez mind-mind nem szerepel az alapjogi kartában. Az Európai Bizottság pedig e mögé bújva azt mondja, hogy felteszi a kezét, hogy mi semmit sem tehetünk. Ha a jogalkotó Az 51-es cikkről beszéltünk, amely azt hiszem, hogy némi kiskaput nyitva hagyott jogilag. Nos, itt az ideje annak, hogy ezt a kiskaput bezárjuk még akkor is, hogyha a szerződések reformjára van szüksége ehhez. Köszönöm Teri Cabra úr javaslatát, nagyrészt egyetértünk vele. Alapvetően azt szeretnénk a módosítóinkkal elérni, hogy az alap jogi karta szövege valóban jogilag is erőssé váljon, amelynek érvényt tudunk szerezni mindennapokban, hogy az emberek úgy érezzék, hogy megvan, rendelkeznek egy megfelelő jogi eszközzel arra, hogy ezeknek a jogoknak érvényt szereztessenek. Köszönöm szépen, más nem kérte a szót. Összefoglalom, ugyan árnyék előadős vagyok. És akkor most a bizottság következik, legalábbis ez van nekem ide fölírva. Elnézést, Evi asszony, tessék parancsolni. Nem olyan, ne legyen olyan félénk, nyugodtan tegye fel a kezét, jelentkezzen bátran. Oké, okay, won't be shy, okay. Nos, nem szégyelősködöm, és nem fénylélek. Én is csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Nagyon tetszett Teri Kábresz szúr jelentése. Ez a jelentés amúgy már amúgy is tetszik nekem, és egyetértek vele nagyrészt gyakorlatilag az Európai Bizottság részéről olyan elvi nyilatkozatok születnek, amelyek nagyon gyakran intézményi szinten születnek meg, és aztán azt meg nem veszik figyelembe, hogy az alapjogi kartában foglaltaknak megfeleljenek főként akkor, amikor olyan intézkedéseket és politikákat vezetnek be, amelyik, amelyeket a merkantilista szellem hal, hat át, és én azt gondolom, hogy ezt a megközelítést meg kell változtatnunk. Úgyhogy ilyen irányba fogunk módosításokat beterjeszteni, úgyhogy teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most azt írták ide nekem, hogy a bizottság következik, és ha jól olvasom, akkor Oliv, eh, Eva Biernát következik. Tessék, öné a szó. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor röviden reagálnék arra, hogy az európai stabilitási mechanizmus esetében a karta mennyire alkalmazható, hogy nyilván önök is tudják, az Európai Bíróság 2016-os szeptemberi döntésében utal erre, azt kimondva, hogy még hogyha a stabilitási mechanizmus az európai jogi kereten kívül került, az Európai Bizottságnak mindig a karta alapján kell erre járnia. Az Európai Bizottságnak éppen ezért felelőssége akkor, amikor ilyen memorandumokat a stabilitási mechanizmus keretében aláír, hogy biztosítsák, hogy ezek megfelelnek az alapjogi kartában lefektetetteknek, és az Európai Bizottság nem veszi félfáról félváról ez irányú kötelezettségét, erről biztosítatom önöket. Az említett Európai Bírósági ítélet ugyanakkor úgy találta, hogy az alapvető jogok nem sérültek, tehát ebben a konkrét helyzetben az Európai Bizottság garantálta, hogy az alapvető jogok érvényesüljenek, bár a memorandum ügyében lehet, hogy van némi jogos kritika, úgy érezzük, hogy ez semmiképp sem alapjogi kérdés, kérdésekkel kapcsolatos. Az 51 per 1-es alcikkel kapcsolatban értjük, hogy miért szeretnék az emberek azt, hogy a kartát szélesebb hatállyal alkalmazzuk, ez irányú kéréseiket, aggodalmukat érezzük és átérezzük, ugyanakkor az alapjogi karta az Európai Unió hatáskörét nem terjesztheti ki, ez nem értelmezés kérdése, ez szubszidiaritás objektív kérdése. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben a jogok átruházása egyértelműen leírásra került, tehát egész egyszerűen nincsen lehetésünk arra, hogy az kartának az említett cikkének a pontját bármilyen módon alkalmazzuk. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy jól összefoglalta a vitás területet a bizottság, és az előadó is ugye mindjárt az elejétől kezdve az AFKO beli kollégákkal fel kell venni a kapcsolatot, fel kellett volna venni. Ugye ez a konfliktust jól leírta a bizottság, jól rámutatott. És akkor most az a dolgunk, hogy a szöveg ö, ezt tükrözze. Köszönöm szépen az előadót, az előadónak jó hírem van, hogyha itt végeztél, akkor majd cserélünk, ö, és akkor rövid hozzászólás után átveheted itt a helyet az elnöki tisztséggel együtt, mert nekem is el kell mennem, de mivel tényleg te vagy itt a teremben a legidősebb, én csak tényleg átmenetileg vettem át a rang, rangidős elnök szerepét, és akkor most helycsere következik, és ne gondolja senkit, hogy ez mindig így van, hanem ez csak egy teljesen kivételes helyzet. Nos, egyetértek, hogy a bizottság, amit mondod, a nyelv az nagyon fontos a megfogalmazás. Azt mondtad, hogy a bizottság nem terjesztheti ki ennek a, az alkalmazását, de valószínűség a bizottság az értelmezését kiterjesztheti, hiszen ezt alkalmazzuk. A, az alkalmazás a, az értelmezés után következik. Hiszen ha így vagy úgy értelmezünk bizonyos fogalmakat, akkor úgy is fogjuk őket alkalmazni. De értem, hogy ez, értem a válasz lényegét, és ahogy mondta elnök úr, Zavkóval együtt ezt meg kell erősítenünk. De köszönöm szépen a kollégáknak, azt gondolom, hogy elég sok dologban egyetértettünk, olyan sokban, hogy a módosítók után egy jó véleményt tudunk majd továbbítani, legalábbis bízom benne. Köszönöm szépen. Igen, és akkor jutalmul egy egész kis rövid időre, de megkapod az elnöki pulpitust és tisztséget, úgyhogy most helyet cserélünk, mondja az elnök úr. Finally I got power. Finally. Végre a kezemben a hatalom. Mióta harcolok érte, évek, hónapok óta, és végre megvalósult régi álmom. Szeretne valaki valamit mondani, mielőtt hozzálátunk a további munkához? Nem, úgy látom. Végrehajtási jelentés. 2005 per 1-es rendelet, ez pedig az élőállatok szállítása az Európai Unión belül és kívül az élőállatok védelme szállítás során. Valina, jó barátunk, öné a, a szó. Köszönöm szépen. Nos, hát akkor az utolsó júliusi szakbizottsági ülésünk óta több olyan petícióval is kell foglalkoznunk, amelyek az állatjólét, illetve az unión kívüli és belüli állat szállítással kapcsolatosak. És hát nagyon szépen köszönjük a petíció beterjesztőinek azt, hogy ezt a problémát egyáltalán a mi ö, látóterünkbe hozták. A Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági mini, ö, Szakbizottság alapvetően az illetékesebben a témában, de azért fontos az is, hogy mi hogyan vélekedünk ebben a témában. Én a véleményemben megpróbáltam először is azt hangsúlyozni, hogy rengeteg olyan petíciót kapunk itt, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, főként a szállítás kapcsán. Nagyon sok a jogsértés, és gyakorlatilag nagyon sokszor sérül a tanácsi rendelet, mind a tagállamok, mind pedig a szállítmányozó vállalatok részéről. Szerintem elfogadhatatlan ez a helyzet, és azt is elfogadhatatlannak tartom, hogy 13 évvel a rendelet életbelépése után még mindig ilyen rémes körülmények között szállítják a szerencsétlen állatokat. A tagállamoktól azt szeretnénk kérni, hogy ezek a szállítások a célországig, illetve a cél helyzetig figyelembe vegyék a különböző klimatikus viszonyokat és az unióban lévő különböző földrajzi helyzeteket is. Ezen kívül pedig fontos azt is látni, hogy milyen hosszan szállítják ezeket az egyébként mészárszékre szállítandó állatokat. 8 óra lehet a maximális szállítási idő, és figyelembe kell venni a határátlépéseket is. Ráadásul a legtöbb probléma amely eh, pont a hosszú eh, szállításból adódik, eh, főként, hogyha az Unióból harmadik országokba szállítják az állatokat, sokkal jobb lenne, hogyha inkább húst szállítanánk. És ebből a szempontból szeretném megemlíteni azt, hogy nagyon sok tagállam egyáltalán nem ellenőrzi és nem szankcionálja megfelelőképpen az állatvédelemre vagy az állatjólétre vonatkozó uniós szabályok megsértését. Tehát nagyon sok illegális szállításra kerül sor, és sajnálatos az, hogy a szankciók és ellenőrzések rendszerét nem harmonizáltuk, fontos lenne ezért a jelenlegi rendszert felülvizsgálni, hogy garantálni tudjuk azt, hogy az egész unió területén mindenhol hatékony szankciórendszert vezessünk be, amely elrettentő lehet. A rendelet betartása az unión kívül még nehezebb, pedig vannak erre vonatkozó uniós bírósági ítéletek is, és a sofőröknek egészen a célországig oda kellene figyelni ezekre a körülményekre. Éppen ezért a tagállamokat arra szeretnénk felhívni, hogy egy koherens állatokra vonatkozó adatbázist alakítsanak ki, főként a sérült állatokkal kapcsolatban, az ellenőrzésekkel kapcsolatban és az úgynevezett engedélyekkel kapcsolatban. Ezen kívül pedig ezen szisztematikus rendszeren kívül szeretnénk azt is elérni, hogy minden szinten és minden tagállamban egységesen tudjuk megvalósítani az állatjóléti szabályokat, és amennyiben a rendeletet megsérti valaki, akkor a szankciórendszer azonos legyen, és fellépjünk a tagállamok, a felelős tagállamok ellen is természetesen várom az együttműködést a többi árnyékjelentéstevővel, és remélem azt is, hogy a petíciós szakbizottság hozzá fog járulni ahhoz, hogy ezek a borzalmas körülmények megszűnjenek, és hogy a rendelet ténylegesen megvalósuljon. Köszönöm, kedves kolléga! Rozsier asszony a szó. Köszönöm szépen! Angolul fogok beszélni már Marlene Mici nevében beszélek. Elnézést szeretnénk kérni kollégám nevében, hogy nincs itt az az, áll, az állatás alatt az állatok védelméről szóló jelentésre, de egy másik ülésen van. Úgy gondolja, hogy az élőállatok szállítása az unión belül és kívül támogatni kell ezt a célt. Megfelelő a megközelítés, nagyon fontos, hogy védjük az állatokat szálltás során. Rendszeresen és súlyosan megsértik a, az 1, 2000, 1 per 2000-es vonatkozó tanácsi rendeletet, és azután, 13 évvel azután, hogy hatályba lépett a rendelet, még mindig rettenetes körülmények között szállítják az állatokat szemben az 1 2005-ös rendelet előírásaival szemben. Ezeknek az a célja, hogy megvédje az állatokat, függetlenül attól, hogy hogyan, szárazföldön vagy vizen szállítják őket, minden uniós tagállamban és az unión kívül is. A kollégám támogatja azt is, hogy hatékony monitoring rendszert hozzunk létre, annak érdekében, hogy minden szinten tudjuk ellenőrizni a rendelet végrehajtását, és kötelezettségszegési eljárást indítsunk a, azon tagállamokkal szemben, akik ezt megsértük. Pozitívan értékeli a kollégám ennek az véleménynek a hozzáállását, és ez egy jó politikai üzenet, hogy megállítsuk az állatok szenve, szükségtelen szenvedését. Köszönöm. Mr. Marias. Marias úr következik. Egyetértek az észrevételekkel, amelyet Valina asszony tett, amikor megoldottuk az emberi jogok védelmének kérdését, most az állatok jogai felé fordulunk. Miért kellene megkülönböztetni ezt a kettőt? A tagállamok az európai rendeleteket alkalmaznak vagy sem, amikor megsértik az állat jóléti rendeletet, amikor, ezt, amikor nem tesznek eleget uniós rendeletnek, vagy nem uniós jogszabályokról van szó, akkor ugye nem lehet őket emberi jogok megsértéséért felelősségre vonni. De itt a tagállamok megsérthetik az állami, állati jogait, de nem, mégsem teszünk különbséget. Tehát igazából egy, ez egy illogikus paradoxon. Nem vitatom azt a tényt, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy figyelembe kell kísérni az állatjóléti kérdéseket és állati jogokat, de a szóban forgó bírósági ítélet arról beszélt a memorandumról, mielőtt arról lett volna szó, hogy meg kell menteni a bankokat, és nem a, a, a, az embereket Görögországban. Tehát először is tény, hogy súlyosan megsértik az állati, állatjóléti előírásokat. Aztán kaptunk ezzel kapcsolatban már rengeteg petíciót. Harmadsorban pedig az állatok helytelen kezelése befolyásolja nem csak az állat egészségét, hanem az emberekét is, hiszen ezek olyan állatok, amelyek később forgalomba kerülnek, piacra kerülnek, és mi emberek fogyasztjuk el őket. És negyedsorban pedig az időt illetően, a szá- mely a szállításról közben eltelik. Ezt meg kell vizsgálnunk, hiszen néha azért csúsznak, mert nagy a forgalom, vagy forgalmi akadály adódik, vagy mondjuk, és ez teljesen független attól, hogy ö, harmadik országból érkeznek, vagy az Unióból viszik őket ki harmadik ö, országokba. Biztosítani kell, teljesen világos, hogy a szállítás megfelel az előírásoknak, és hogy a tervezett útvonalak e szerint ö, alak, alakítsa, kerülnek kialakításra. És vannak illegális import szállítmányok, mondjuk Bulgárián és Románián keresztül, és aztán fehérre mossák őket, szépen megkapják a stemplit, tehát nem fogjuk tudni, hogy ezeknek a termékeknek mi az eredete. Tehát van egy egész csomagunk az állatok jogainak védelmére. Abban a reményben, hogy az Európai Unió ezt a teljes csomagot az uh, kiterjeszti az emberekre is. Köszönöm. Herr Weitz. Danke, Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi és a frakciómnak teljesen más elképzelésünk van ö, arról, hogy a mezőgazdaságnak hogy kéne kinézni, ezt mindenki tudja. Itt konkrétan arról van szó, hogy a már létező uniós előírásokat be kell tartani, ami a szállításra vonatkozik, ugye. És az, hogy itt a, ö, mondjuk szarvasmarha ö, Magyarországból össze ö, keverjük azt, hogy szerencsétlen állatokat kikötözték és megfulladtak a... Ö, ö, tehát ez itt ez állatgyógyászati kérdésből, és ez természetesen probléma állat és emberegészségügyi szempontból. És mindenki azt mondja, hogy hogy ellenőrzésnél nálunk aztán nem találnak semmit, de hogyha ellenőrizzük, és igen, Dán ö, szállító jármű, igen, keleten rosszabb a helyzet, de senki ne éljen abban a tévhitben, hogy Nyugat-Európában jobb a helyzet. Ö, már messziről lehetett hallani, hogy megállt a jármű, eh, hogy a visítottak a, a, a sertések, és egymár bele is halt, és ezt a szállítmányt Itáliába, Olaszországba szállták. Az, hogy rosszul vannak felszerelve ezek a járművek, az, hogy eh, az állatorvosok és a rendőrök egyszerűen nem ismerik a szabályokat, mert nem tud, azért nem tartják be, mert nem tudják, hogy mik a szabályok. A következő ellenőrzés. Elmentem Horvátországba, és négy, eh, megnéztem, ahogy négy ezer szarvasmarhát beterelnek egy ö, hajóba, és több mint 50 fok volt ezekben a szállítóegységekben, 8 órát várt a, várt a jármű, mielőtt a hajóra föl tudtak ö, szállni, és úgy kellett ö, elektromos ösztökével fölzavarni őket, hogy elvigye őket a hajó Libanonba. Tehát még folytathatnám, voltam kollégákkal a bolgárhatáron, órák hosszat álltak ott a, a, a kamionok, ezeket előre kellett volna emelni, vagy át kellett volna őket terelni egy, egy pihenőbe, ahol valamit fizetnek, de hivatalosan itt gyakorlatilag arról van szó, hogy pénzt szeretnének ezekkel keresni. Még egy egész órát is folytathatnám ezeket a, so, ezeket a példákat. Én azt láttam, hogy mi történik, és a lényeg az, képzeljük el azt, hogy 120 ö, kamion mondjuk jön Írországból, Hovász, Horvátországban mondjuk, Németországból, Szlovákiából, Európa egyik felében nem volt egyetlen olyan kamion se, amit megvizsgáltak volna. Mert ugye a rendőrség alapvető alapjáraton nem vizsgálja ezeket a járműveket. Tehát itt rendszer szintű ö, hibáról beszélünk, és itt szeretném megköszönni az előadó és nem csak udvariasságban, hanem teljes szívemből meg vagyok győződve arról, teljesen E, igaza van, hogy elsőként írja le az, hogy itt számos, hogy jó pár petíciót kaptunk, és hogy több száz polgárt aggaszt, és már nem hajlandók az emberek elviselni ezeket az állatkínzásokat, és fel kell ezzel ellépni, úgyhogy itt a szakbizottságban ö, árnyékelőadó vagyok, de az Agri szakbizottságban ö, is dolgozom, és rajta leszek, hogy ezek a módosítók abba az irányba menjenek, hogy ö, szigorítsunk a dolgon, dolgokon, az, hogy Európában az emberek százezrei végre törődnek azzal, hogy legalább azokat a törvényeket, szabályokat betartsuk, ami legalább van, azt gondolom, hogy még így is nagyon gyengék és elnézőek ezek a szabályok, de ez egy másik kérdés, erről majd beszélünk máskor. Itt arról van szó, hogy ha már egyszer van szabály valamire, akkor azokat legalább tartsuk be, és én ezt természetesen támogatom. Köszönöm. Was, was ihr ist eh, einfach grausam. Hát amit leír, az valami elképesztő és elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Uh, Evi kolléganő. Grazie molte, presidente. Köszönöm szépen. Én is uh, árnyékjelentéstevővel tevőként ebben a fontos kérdésben szeretnék felszólalni. Főként azért, hogy a kolléga munkáját megköszönjem. Ez a vélemény majd az Agriszak Bizottsághoz fog elkerülni. Szerintem nagyon jól kezdődik ez a munka, és nagyon sok területen kell majd még tovább erősítenünk. Főként részletkérdésekről van szó, de mégis az a sok-sok petíció, a feljelentés, ami ebben a témában érkezett el hozzánk, arról beszél, amiről már a zöld kolléga is értesített bennünket. Gyakorlatilag elképesztő helyzetek alakulnak ki, amelyeket teljesen elfogadhatatlannak gondolunk, és állandóan megsértik azokat az európai szabályokat, amelyek már réges-rég léteznek. Én egy dolgot nem értek, és továbbra sem fogom megérteni, hogyha az Európai Bizottság azt mondja nekünk, Különböző parlamenti képviselők tettünk már fel kérdéseket levélben az elmúlt hónapok során az Európai Parlamenthez. Kértük azt, hogy jobban figyeljenek oda erre a kérdéskörre, ellenőrzék jobban a helyzetet, és a jogszabály ellenőrzését tegyék lehetővé. Az Európai Bizottság minden megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a jogszabálynak való megfelelés gyakorlatilag 100%-hoz közeli. Ugyanakkor tudjuk, hogy tényszerűen nincsenek megfelelő adatok, nem is állnak ezek a rendelkezésünkre, nem tudjuk, hogy hány ilyen állatszállítási esetről van szó, tehát nem is látjuk át pontosan ezt a helyzetet. Én ezt elfogadhatatlanak tartom, és azt is, hogy a bizottság úgy tesz, mintha a probléma nem létezne arra is emlékeztetnék, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, de ugyanakkor kértük azt is, hogy ezzel a ponttal kapcsolatban legyen egy külön bizottságunk, és ezzel kapcsolatban majd én be fogok terjeszteni a módosításokat is, mert szerettük volna, hogyha legalább szavazás történik róla a parlamentben, és ez nem történt meg. Viszont a jelentéssel most legalább foglalkozunk. Én remélem azt, hogy a PETI szakbizottság a lehető legtöbbet hozzá tudja majd tenni a az állatjólét kérdéséhez. Sajnos pont az Agri Szakbizottságtól nem várom ugyanezt, mert tudjuk, hogy náluk sokkal konzervatívabb hozzáállást tapasztalható, mint más szakbizottságoknál. Úgyhogy jó munkát kívánok, és nagyon sok módosítással fogok majd hozzájárulni ehhez a munkához, főként azért, hogy ezeket a jogsértéseket megfékezzük, hiszen ezekre tényleg oda kell figyelnünk. Köszönöm. And now, uh... Köszönjük szépen. Az Európai Bizottságé a szó. Terence Cassidy, hogyha nem tévedek, parancsoljon. Rendben, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az elején hadd mondjam el, hogy az élő állatexportot már évek óta szorosan figyelemmel követjük. Egyre nő ennek a volumene, adatokkal bőven rendelkezünk. Óriási volumenről beszélünk, és még a kis százalékokat jelentő probléma is nagy probléma a legnagyobb probléma, amit mi azonosítottunk, az az, hogy túlságosan meleg körülmények között szállítják az állatokat. Mi természetesen a hatóságokat megkerestük és fellépést követeltünk. A fő szankció az az, hogy megállítják a szállítást. Ez alapvetően az induláskor kell kiállítani egy bizonyos bizonyítványt, hogyha ezt nem kapják meg, akkor nem mennek sehova az állatok, és hallottuk több helyről is, hogy többször előfordult, hogy megtagadták az állatok szállítását, és bizony kikértük az információt, hogy milyen esetekben, hány esetben tagadták meg a, vagy a szállítást, és központi szintről hallottuk azt, hogy további fellépést várhatunk tőlük, és hogy több esetben is valóban így jártak el, de nem csak a szárazföldi, hanem a tengeri szállítás esetében is a legfontosabb kikötőkben vizsgálják a helyzeteket. A vizsgálatok folynak, a tagállamokkal természetesen Kapcsolatban állunk Törökországba pedig szeretnénk majd egy képzést is tartani ez ügyben mindkét oldalon, EU és nem EU-s oldalon is aktívak vagyunk. Ez a munkánk fő iránya. Köszönjük szépen! Balina asszonyi most a lehetőség bitte, bitte. Just one word for the commission. I mean, you're under... Csak egy szót hadd mondjak a bizottságnak, alábecsülik a problémát, a hőmérséklet probléma, a technikai berendezés is, is problémák, az idő be nem tartása is probléma. Egész egyszerűen csalnak, hazudnak a szállítók, a beszállító helyeket célállomásként jelölik meg, és így tovább, és így tovább. Az Európai Bizottság tud erről, az önök emberei tudnak erről a problémáról, kérem, hogy ne próbálják kicsinteni a problémát. És az zárószó Balinászonyi. Jó, nagyon röviden, mert valóban elhangzott az, amit én is szerettem volna elmondani elfogadhatatlan és kevés az, amit tesznek, kedves bizottsági urak. Én azt gondolom, hogy egyetértek az elhangzott gondolatokkal. Persze egy véleménynél mindig korlátok között dolgozunk, de valóban arról van szó, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy ez a, bizony, ez a vélemény ez sikeres legyen, és javítsuk mert tényleg nagyon fontos az állatjóléti kérdés, és ezért várom a hozzájárulásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztetem Önöket arra, hogy a módosító indítványok benyújtásának a határideje 6-a, azaz jövő hét csütörtök. Kérem, hogy minél gyorsabban nyújtsák be határozott megfogalmazású módosítóikat. Ismét azt mondanám, hogy mindenkinek szép jó estét! Elnök úr, még mielőtt lezárnánk a mai szakbizottsági ülésünket, szerettem volna egy nyilatkozatot tenni. Ismeretem bejutott az, hogy az európai polgársági kezdeményezés témájában Valensa úr nem tudja továbbvinni a munkát. Ő volt a jelentéstevő. Szeretném elmondani, hogy szerintem nem korrekt az, hogy futtában alakítsanak ki új irányvonalakat, és hirtelen jelöljenek ki új jelentéstevőket. Az egy dolog, hogy Valensa úr folytatta volna a munkát, de a koordinátorok megegyeztek, és nem a frakcióknak szánt prioritások alapján jelölték ki az új jelentéstevőt. Szerettem volna ezt mindenképpen elmondani. Köszönöm szépen. Ezt a jegyzőkönyvbe vesszük majd. És természetesen majd fogunk még erről eszmét cserélni a következő koordinátori ülésünkön. Mindenkinek szép estét kívánok, és próbáljanak meg boldogok lenni.